passiamo alle dichiarazioni di voto comunico di aver ricevuto numerose A... következnek a szavazatmagyarázatok azonban 14.45-kor mindenképpen be kell fejeznünk, mert a délutáni ülésre is elő kell készíteni a termet, amely három órakor kezdődik, tehát eh, amennyiben eh, ma délután nem tudjuk eh, esetleg a önök közül egyeseknek a szavazat magyarázatait meghallgatni, akkor írásban be lehet azokat nyújtani. Köszönöm. A Nikolai jelentéssel kezdünk. Az első szavazatmagyarázat Henen úrtól. Köszönöm, alelnök úr, egyetlen egy dolgot eh, mondanék eh, nézzük ebben a házban évek óta az álszentséget, ugyanakkor semmi nem ér fel,